We start with the chair's uh, announcement. Yeah. yeah. No, okay. Uh, huh? Yeah, and the adoption. Yeah. Good afternoon, dear colleagues. We will start our meeting. Kedves kollégák, szeretnénk megkezdeni az ülést és hogyha senkinek nincs a javaslata a napirend módosítására, akkor bajba veszem, hogy jóváhagytuk a napirendet. A második napi rendi pontunk az elnök közleményei. Ebből az első bejelentés a koordinátori ajánlásokkal kapcsolatosan, április 14-i dátummal, és ekkor a FEM koordinátorok úgy döntöttek, hogy hogy az Ample jelentéshez módosítókat nyújtanak be. Ennek a témája az Európai Fogyatékossággal élőkről szóló stratégia, az EPP frakció készítette. A módosítók a jelentéshez készültek az EU állampolgársági jelentésről 2017-ből, GUE csoport. A gyerekházassága kapcsolatos állásfoglalás a következő pont, amelyet május végén fogadunk majd el. Manuel Svezik, a német családügyi miniszter, majd ellátogat a fennbizottság valamelyik következő ülésére. Április 25-én a koordinátorok úgy döntöttek, hogy az állásfoglalást módosító indítványokba foglalják a növekedéssel és a foglalkoztatás növeléssel kapcsolatosan. Marokkói látogatás lesz 2017. szeptember 18-20-án. Erre Legrip asszonyt nevez ki a misszió vezetőjére, illetve meghívjuk az Európai Önkormányzatok és Régiók Szövetségének elnökét, hogy ellátogasson a FEMű bizottság valamelyik ülésére 2.2. A DEVE úgy döntött, hogy vitát szervez This debate will take, will take place. a Global Gag rule kapcsolatosan, és május 29-én lesz ez. A DEVE koordinátorok arról döntöttek, hogy a FEM a költségvetési és a jogi bizottság tagjait meghívják erre a vitára. E-mailben kapják majd meg ezt a meghívást. Ennyi. And now the third point of our agenda, electronic most a következő napirendi pontunk elektronikus szavazás. Remélem, hogy mindenki készen áll a szavazásra, és kezében van a szavazókártyája. Oké. Okay. Our first vote, uh, draft position in... Ez egy állásfoglalás tervezett módosítások formájában témája az EU politikai kapcsolata Indiával. Maria Gabriel az előadó. Az ötös módosítóra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetedik módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcadik mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. One in favor. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Köszönöm szépen. Next point four. Következő pont a negyedik. Uh, draft report the need for an um, eu strategy to end and prevent the gender pension gap. a nyugdíjakban a nemek között fennálló különbségekkel kapcsolatos ez e, a jelentés. Legrép asszony az előadója egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Én ezt szeretném elektronikusan ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ezek szerint a 107-es módosítóról szavaznunk kell, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes számú kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Száztízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőröznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 174 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is open. 174. Megnyitom a szavazást, második része a 174-es módosítónak. Lezárom a szavazást. Egy pillanat. Nem működik a szavazókártyája? Nem, nem működik. És akkor hogy szavazott? Igen-e, vagy nemmel? mert nagyon fontos döntő a szavazata, ellene szavaztam. ...174 második részéről beszélünk. Ellenszavazata volt. Részenkénti szavazásnál tartunk.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 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 134-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötödik kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kétszáznegyven mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. a 240-ről, megnyitom tehát a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 143-ról két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 145-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 145-ről. És most lezárom a szavazást. elfogadva. 148-as módosító mellette ellene. Kedves kollégák, ezt is meg kell néznünk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 147 mellette ellene Tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 147. Lezárom a szavazást. Leut- elutasítva. Az Emple 33 két részben első rész, mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elnézést, ezt is ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Uh-huh. Employment 34 in favor against abstention adopted check okay we will check uh, employment ellenőrizzük az employ 34-et megnyitom a szavazást the vote is closed lezárom a szavazást Elutasítva. Just one vote, yeah. Egy szavazat különbséggel. Yeah. All electronic. No, we will look. No, no. Sometimes, yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. Amendment 150. 150-es módosító. Emellett ellene tartózkodás elfogadva. Hatodik kompromisszum. Nem. A 150-et ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Compromise 6. A Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 146-os módosító mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 167-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. In favor? Against? Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 169 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 176 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 178 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 179-es mellette, 179 mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük csak. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. 180 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 234-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 185 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 187 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 200-as módosító mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a vazást. Lezárom. Elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, mellette, mint mondom, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellenőrizni szeretné a 13-as kompromisszumot? Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk.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 Lezárom a szavazást. rejected. Elutasítva. Amendment 220 in favor. 220-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 222 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 224 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 223 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Which? I can't too Uh, uh, ample 17 in favor? Ample 17. A 18. oldalnál tartunk, mellette ellene tartózkodás, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást, lezárom. Adopted. Elfogadva. Ample 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 29 emplő mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample egyes bevezető rendelkezés mellett ellen a tartózkodás elfogad. Uh, Ample citation 2 in favor, again. Kettes hivatkozás uh, mellett ellen tartózkodás elfogadva. 13-as hivatkozás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Empől hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empel négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. empel 11-es hivatkozás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Elzárom. Elfogadva. Empől 10-es hivatkozás mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 4-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 12-es hivatkozás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13 mellette ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 17. kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 16-os módosító, lezárom a szavazást. Akkor még egyszer megnyitom, 16 16-os módosító, tehát megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadva. 18. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az Empel N, mint Nándor, három részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második része mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, a 20-as kompromisszumról, megnyitom, lezárom. Elfogadva. 38-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Empő C mellette ellene tartózkodás elfogadva, ha jól látom, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. Ample D mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ample B mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 20 nem, ellenőrizzük még először az Ample B-t, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Huszonkettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es módosító mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük csak, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva 23, mellette ellene tartózkodás elutas, elfogadva. 50-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-63 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 67 A 65-öt ellenőrizné? Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 67 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66 mellette ellene tartózkodás elutasítva. G, Empel, két részben, első, elfogadtuk, második, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as kompromisszum, mellette szeretné a 27-est ellenőrizni? Jó, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. A, kompro- a 29-es kompromisszumot ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. 79-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 81-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 86 mellette ellene tartózkodás. Ezt kérem, hogy ellenőrizzük a 86-ost. Megnyitom a szavazást, és lezárom. Elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük. 87-est, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. 88 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 89-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 91-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 92 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 96-os módosító mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 96-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as kompromissz, ö, módosító, mellette, el, mellette még mindig, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. Most a zárószavazás következik az állásfoglalás tervezet egészéről a módosításokkal módosítva. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Köszönöm szépen. Több szavazásra ma nem kerül sor. Egy kisebbségi véleményem lenne ezzel kapcsolatban.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 Okay. Uh, Tisztelt kollégák, akkor talán folytassuk az ülést. Ötödik napi rendi pont. A tíz legfontosabb üzenet az Európai Bizottság számára. A dokumentumok között megvan a vázlat. A frakciók javaslata alapján ez lenne tehát a tíz legfő, legfőbb üzenet. Van három prioritás nemek közötti egyenlőség, a munka, illetve a családi élet összeegyeztetése és a nemi alapú erőszak. Aztán vannak egyéb kérdések, egyenlő bánásmód a foglalkoztatásban, a fizetések közötti egyenlőség problémája, az csempészet, illetve a digitális gender gap bezárása, a gender mainstreaming az EU szakpolitikákban, illetve szexuális és reproduktív egészség és jogok. Ezzel kapcsolatban van-e még valakinek bármilyen gondolata? Ha nem, akkor a következő szakbizottság ülésünkön ezt elfogadnánk május 11-én. So, if there is no, no comments, no... Hogy ezzel kapcsolatban nincs észrevétel, akkor ezekről jövő héten fogunk majd szavazni, most pedig megvárjuk Jurova biztosasszonyt. Elvileg négy órára érkezik, úgyhogy egy kicsi időnk még van, de kérem, hogy négy órára érjenek vissza.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

Dear colleagues, we Tisztelt kollégák, folytassuk az ülést. Következő napi rendi pontunk a hatos. Vera Jurova a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos látogatása. Biztos asszony, megköszönöm a látogatását. Elmondhatjuk, hogy mindig nagyon örülünk önnek, főleg most, hogy már olyan régóta nem találkoztunk önnel itt a szakbizottságban. Számunkra a struktúrált párbeszéd rendkívül fontos, úgyhogy köszönöm, hogy eljött, most pedig ön következik. Parancsoljon. Yes, Madam Chair, uh, uh dear. Uh... Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, és nagy öröm, hogy eljöhettem ide, és ezt komolyan gondolom mert ez egy kiváló lehetőség nem csak arra, hogy a kötelességemnek eleget tegyek, és a lehető legelszámoltathatóbb legyek, hanem azért is, vagy arra is, hogy meghallgassam az önök véleményét, és ebből inspirációt meríthessek. Néha az emberek az a benyomása, hogy um, körbe-körbe mozog. Most viszont találkozhatom önökkel, és természetesen a fölmerült ötleteket, gondolatokat, elképzeléseket mindig beleszövöm a nemek közötti esélyegyelőséggel folytatott munkába. A mai nap azért is fontos, azért is, mert nem sokára a munka, illetve a családi élet összeegyezhetőségről szóló csomag prezentációja előtt vagyunk, illetve az isztambuli, az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban is lesz majd egy bejelentés. Nos, a Gender Equality jelentést márciusban mutattuk be, akkor jelentettük be. A nők továbbra is alulképviseltek a munkaerőpiacon, ők a lakosság felét teszik ki, de 65%-uk helyezkedett csak el a munkaerőpiacon, a férfiak esetében ez 75%. A nőknek gyakran félbe kell szakítani a karrierjüket, hogy a gyermekeiket vagy az idősebb generációkat gondozzák. Elmondhatjuk azt is, hogy a, a nők sokkal nagyobb, sokkal nagyobb eséllyel szegényednek el, mint a férfiak. Úgyhogy, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a GDP 2,8%-át veszítjük el csupán azért, mert a nők ilyen kevés százalékban vannak jelen a munkaerőpiacon. Ez több száz milliárd euró évente. Én alig hittem a szememnek, mikor megkaptam ezt a statisztikát. az Eurofórum készítette el ezt a felmérést, ők elmond, meg, megkerestem őket, és elmondták, hogy milyen módszertannal dolgoztak, ellenőrizték is, és ők is azt mondták, hogy ez azért egy elég óvatos be, becslés. Ezzel kapcsolatban mi egy csomagot fogunk javasolni, és úgy gondolom, hogy az egyenlőtlenségről és a felség hiányáról is beszélnünk kell, illetve arról is, hogy milyen gazdasági szempontok, illetve milyen piaci hiányosságok tapasztalhatók jelenleg az Európai Unióban. Amikor szegénységről beszélünk, illetve arról, hogy a nők alul reprezentáltak a munkaerőpiacon, nos, ilyenkor mindig pontolóra kell venni azt is, hogy a nők jelenleg a diplomások 65%-át teszik ki, és mindenképpen jobban föl kéne használni a tehetségüket. Egyre több apa szeretne több időt tölteni a gyermekével, ez egy újabb trend az EU-ban. Az évezred az évezred szülöttei most már egyre inkább elgondolkoznak azok, azon, hogy kik lesznek a munkaadóik, tehát ezt is megfontolás tárgyával teszik. Idősödik a társadalom. Egyre több családban lesz, majd, lesz idős rokon, akiről gondoskodni kell, és a digitális forradalom is lehetővé tesz bizonyos rugalmasságot a vállalkozások életében, ez imáron valóság. Nos, ezeket a szempontokat próbáltuk kombinálni a csomag elkészítésekor. Különböző jogalkotási és nem jogalkotási eszközöket kombináltunk, hogy jobb legyen a munka, illetve a családi élet közötti egyensúly. Arra jutottunk, hogy különböző modern, gyes típusú szabadságokat, illetve jobb, jobb gyermekellátási szolgáltatásokat, illetve ezeket kell foganatosítani, illetve el kell érni azt, hogy legyen egy második kereső is a családban modern szakpolitikákra van szükség, hogy a szülők, illetve a gondviselők esetében jobban meg tudjuk valósítani a családi élet, illetve a munka egyensúlyát. Mint említettem, tehát egyrészt jogalkotási, másrészt nem jogalkotási eszközökről van szó. Reményeim szerint ez egy koherens szakpolitika. A javaslat értelmében megpróbáljuk frissíteni, modernizálni a jogi keretet, Eddig nem volt megfelelő a kompenzáció, nem volt elég rugalmas a rendszer, a keret, és túlságosan korlátozott volt a nem áttehetőség. Nagyon fontos az, hogy a nők és a férfiak számára is új jogokat hozzunk létre, illetve a korábbiakat bebetonozzuk. Természetesen a tagállamok ezeket a normákat felől is múlhatják, ez csupán egy minimum norma keret. Hogy a szülői szabadságot rugalmasabbá tegyük, jó lenne, hogyha megnövelnénk azt az életkort, ameddig a gyermek szülei ezt használhatják, 8 10 évre növelnénk ezt, és azt is javasoljuk, hogy négy éves át nem adható szülői szabadságot vegyen igénybe a szülő. Tehát nem át, egy olyan négy hónapos időszak, amikor a szülői szabadságot nem lehet másnak átvállalnia, illetve mindkét szülő esetében van egy beteg szabadság, ami újdonság. Az irányelvben az apai szabadságra vonatkozóan is új kitételek vannak az újszülött esetében. Tíz napot javaslunk kompenzációval, hogy megkönnyítsük a gondozottak esetében a megfelelő teherelosztást, öt napos szabadságot javaslunk évente, hogy a férfiak és nők jobban tudják összeegyeztetni a munkájukat, a család életet. Azt szeretnénk, hogy a gyermekkel, vagy a gyermekes szülők, illetve azok a, szülő, azok a felnőttek, akik gondoznak valakit, az ő esetükben rugalmas munkaidőt javaslunk. Mielőtt a nem jogalkotási fellépésekre térnék, engedjék meg, hogy a jogalkotási kérdéseket még jobban kidomborítsam. Talán emlékeznek rá, amikor bejelentettük az anyasági szabadság irányelv visszavonását, a tanácson ugyanis ez megakadt, és a tagállamok többségének már volt ehhez hasonló jogszabálya, tehát már rendelkeztek ezekkel az intézkedésekkel. Akkor ígéretet tettem, hogy egy új jogalkotási javaslatot fogunk tenni. Ez nem csak a szülés körüli szabadságra vonatkozik az, hanem ennél hosszabb távú struktúrákat tesz lehetővé, és ennek lényege az lenne, hogy a második szülő, aki általában az apa, nagyobb részt vállaljon a gyermek nevelésében. És ne felejtjük el a szendvics generációk problémáját, olyan nőkre gondolok, akik a gyereküket is gondozzák, illetve az idősebb szülőket is. Ez lenne most ez a jogszabály, amit megígértem annak idején. Várom itt a vitát, az eszmecserét, de ne felejtjék el, hogy mindezt összefüggésben kell látni, hiszen a csomag részét képezik a nem jogalkotási javaslatok is. Itt a finanszírozásról van szó, monitorozás, az európai szemeszter keretén belül, ide tart az EU-s szintű statisztika összegyűjtése, a bevált gyakorlatok összegyűjtése, illetve a tanácsadás a tagállamoknak. Ez a csomag, főleg ennek a nem jogalkotási része, valójában egy hatalmas mainstreaming és, és együttműködési feladat, vagy gyakorlat a, a bizottságon belül Dombrovskis kolléga, Pierre Moscovici is részt vesz ebben, ők az ajánlások kidolgozásával segített nekünk, például az adó rendszerekre vonatkozóan, tehát hogy az a családi, hogy az adórendszer kedvezőbb legyen a családok számára, de a bizottság alelnökei is részt vettek ebben a munkában. Néhány példa nem jogalkotási fellépésre szeretnénk megerősíteni a jelenlegi jogi struktúrát, amely a terhes anyákat védené, tehát hogy ne lehessen őket a munkájukról elbocsátani, és erre vonatkozóan nagyon fontos egy, egy kampány, tájékoztató kampány. Aztán a stratégiai beruházási alap struktúr, szociális infrastruktúrát is kell, hogy támogasson, fejleszem például gyermekellátási intézményeket. Visszatérvén a terhes nők elbocsátásával kapcsolatos fellépésre. Néhányan beszéltek arról, hogy szeretnék, hogy ebből egy új jogszabály lenne. De ez a védelem már megvan jogszabályi szinten. Az a helyzet, az a probléma azonban, hogy ezt nem hagyják végre a tagállamok. A cél tehát, a cél tehát az lenne, hogy párbeszédet folytassunk a végrehajtó szervekkel, az egyenlőségi szervekkel, illetve a munkaügyi felügyelő szervekkel, akik a munkaerőpiacot felügyelik, és mindenképpen nyomást kéne gyakor- gyakorolni annak érdekében, hogy ez a jogszabály a gyakorlatban is éreztesse hatását. Utaltam az imént az Európai Stratégiai beruházási alapra, de ott vannak még a klasszikus európai alapok is, azokat is fel lehet használni arra, hogy jobb, elérhetőbb szolgáltatásokat nyújtsunk a szülőknek, függetlenül attól, hogy most bölcsidéről van szó, idősek otthonáról, óvodáról, hogy ezek igénybevételével a szülők a munkát és a család életet össze tudják egyeztetni. Nagyon újdonságnak számít az, hogy a stratégiai beruházási alapot és az, és az európai alapokat erre föl lehet használni, mert a szociális szolgáltatásokat mindig is úgy fogták fel Európában, mint hogy ez egy állami beruházás. Mi viszont szeretnénk, hogyha a PPP típusú projektek nagyobb számban vennék igénybe ezt az alapot, illetve hogy a szociális vállalkozásnak is, a szociális vállalkozást is szeretnénk fellendíteni, például civil szervezetek részéről. Ezek olyan szervezetek, amelyek komoly részt vállalhatnak a jobb minőségű szolgáltatások megteremté- megteremtésében. Ezek a finanszírozás lehetőségei as this package was uh, Erre a csomagra tudom, hogy uh, türelmetlenül várt már az Európai Parlament, illetve több érintett fél. Én pedig nagyon várom a mai vitát. Bizonyára nagyon sok okos ötletet fognak velem megosztani, és ez sokat segít nekünk majd a jövőbeni munkánkban. A jogalkotási folyamatot már elkezdtük, a nem jogalkotási intézkedéseket azonnal lehet fogadanatosítani, dolgozunk ezen, és sokféle lehetőségünk van. Természetesen itt is várom az ötleteiket. Ennek a csomagnak az egyik célja az, hogy a férfiak és nők fizetése közötti különbséget megszüntessük, illetve hogy a nők szociális kirekesztésével fölvegyük a harcot. Az egyenlő fizetés elvét úgy lehet megvalósítani, hogyha átláthatóságra törekszünk, és erre vonatkozóan plusz intézkedéseket tervezünk, el fogom mondani, hogy mi lenne a munkamódszerünk, hogy gondoltuk ezt a problémát megoldani. A férfiak és nők fizetése közötti különbség számos szemponttól függ, és minden szempontot külön-külön módszerrel lehet megoldani. Most néhány szót arról, hogy a nők nőkkel szembeni erőszak ellen hogyan vennék fel a harcot. A nők gazdasági függetlensége sokat segíthet ebben. Nagyon riasztó számaink vannak a nemi alapokon nyugvó erőszakról. Ezek sokkoló adatok. A legutóbbi felmérések értelmében elmondhatjuk azt, hogy nem javul a helyzet, a válaszadók 22%-a úgy gondolja, hogy a nők gyakran ezeket, ezeket a megállapításokat eltúlozzák, vagy kitalálják, és sokan úgy gondolják, hogy a nők provokálják ki a velük szemben megvalósuló erőszakot. Az előző évi adatokhoz képest az tapasztalható, hogy elég gyakori ez a jelenség, elég sok az áldozat, és látható, hogy gyakorlatilag a társadalom elfogadja a nők elleni erőszakot. Ezt normálisnak, vagy elkerülhetetlennek tartják, és ez egy nagyon komoly probléma. Ezt nem szabad elfelejtenünk a fellépésünk során. Was, uh, this surveys uh, we launched. Uh, a kutatások, a tanulmányok mellett 2017-ben összefogott uh, fellépéseket koordinálunk a, az erőszak visszaszorítására, megpróbáljuk mobilizálni és támogatni azokat, akik érintettek ebben a problémában, illetve a jó gyakorlat megosztására törekszünk. 12 ízben a társfinanszírozást kérünk a tagállamok hatóságaitól, és erre célzott információt szolgáltatunk, illetve kitér ez a különböző tájékoztatás és oktatási tevékenységekre. Emellett most véglegesítjük a civil társadalmi szervezetek finanszírozására vonatkozó döntéseinket is, tehát kiválasztjuk azokat, akiket támogatni tudunk. A máltai elnökség a bizottsággal karöltve finanszírozási lehetőségeket biztosít, illetve eszmecserére lehetőség nyílik. Különböző politikai területeken érvényesíteni kell az, az, az erre vonatkozó figyelemfelhívást, gondolok itt az üzleti ágazatra is, Fontos tehát, hogy mindenkihez eljusson ez az üzenet, hiszen társadalmi problémáról van szó. A bizottság jó pár eseményt szervezett meg Európa szerte, illetve Európán túl is, például Grúziában. A különböző érintett felek figyelmét próbáljuk felhívni erre a problémára. Ezen kívül szemináriumokat szervezünk, hogy megoszthassuk egymással a sikeres politikai fellépéseket. Ebben az évben novemberben a parlamentre, parlamentben is sor kerül majd egy ilyen eseményre. Ezen kívül megerősítjük a jogalkotási keretünket az Európai Unióban, gondolok itt az Európai Védelmi Rendeletre, illetve az áldozatok védelmére. Ezen kívül az adatgyűjtés területén a Eurostat élen jár, illetve a nemi alapú erőszakra vonatkozóan egy kutatást végez a Eurostat az Európai Unió támogatásával és koordinációjával. És végül, de nem utolsó sorban, az Európa Tanács isztambuli egyezményéhez való csatlakozásról szólnék. Az erre vonatkozó javaslatot a bizottság nyújtotta be, illetve támogatja, és megpróbálunk politikai megállapodásra jutni ebben az igen fontos témában. Az önök szakbizottsága rendkívül fontos szövetséges volt az erőfeszítéseink során. Az ön támogatásoknak hála az, az utolsó fázisba jutott ez a folyamat, és nem sokára aláírhatjuk majd az isztambuli egyezményt az Európai Unió nevében, hiszen az erre vonatkozó javaslatot a Koreper elfogadta a múlt héten, és a tanácshoz befut majd a, az aláírásra vonatkozó döntési kérelem. Szeretnék köszönetet mondani önöknek azért, hogy a nők elleni erőszak ellen fölveszik a harcot, különösen annak Orenza Bértnek, illetve Kristin Dons asszonynak, az időközi jelentésért az isztambuli egyezményről, illetve jó pár meghallgatás megszervezésért, és végül összefoglaló, összefoglalásképpen How to... Nézzük a nők az igazgató tanácsban kérdéshez hogyan is állunk. Nos, ez elakadt a tanácsban, ez a kezdeményezés. Némi előrelépést tapasztalunk a női képviseletben az elmúlt öt esztendőben, tehát az igazgató tanácsban való részvételben. De azt hiszem, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban járhatnánk el, hogyha megfelelő jogalkat, jogalkotás lenne erre a témára vonatkozóan, de sajnos még mindig blokkoló kisebbség akadályozza ezt a folyamatot. Remélem, hogy a német választások után ez majd megváltozik. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az új német képviselőket, illetve más tagállamokat meggyőzzünk arról, hogy térjenek vissza erre a kérdésre. Köszönöm szépen a spontán tapsot mesélhetnék arról, hogy hogyan próbáltuk meggyőzni a német kollégákat, ha jól értettem, akkor nagyon keményen kellett küzdeniük azért, hogy a nemzeti, nemzeti szinten megszülessenek az erre vonatkozó törvények. Tehát elfogadják őket. megértettük, hogy a német kollégák nem igazán kívánják ismét megnyitni ezt a Pandora szerencéjét, valahogy meg kell találni majd a megoldást, valahogy úgy kell elfogadni az irányelvet, vagy úgy akartuk elfogadtatni az irányelvet, hogy a német törvényt ne kelljen közben megváltoztatni, sajnos ez nem sikerült. Közben egy második frontot is megnyitottunk, és közvetlenül a cégekkel vesszük fel a kapcsolatot, a Business Europe, illetve a diverzitási fejezet kapcsán folyamatos nyomást helyezünk a cégekre, annak érdekében, hogy a döntéshozatali pozíciókban több nőt láthassunk. Továbbra is az ellenőrző testületekre, illetve igazgató tanácsokra, tehát a vezetői pozíciókra összpontosítunk. Tisztelt kollégák, köszönöm szépen a folyamatos konstruktív támogatást, erre lesz majd szükségünk a következő hónapokban is, és meg kell próbálnunk párhuzamosan erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a cégek megváltoztassák hozzáállásukat. Nos, dióhéjban ennyit, de természetesen készen állok arra, hogy válaszoljak a kérdéseikre. Köszönöm szépen a türelmüket. Thank you. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, biztos asszony, ezt a prezentációt, és most pedig megnyitjuk a vitát. Először is a koordinátoroknak adom meg a szót. Előgrip asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, illetve biztos asszony. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Illetve köszönjük azt is, hogy elég széles ö, skáláját bemutatta az erőfeszítéseiknek, illetve információt szolgáltatott a különböző területekről, a jövőbeli munkáról, a jövőbeli erőfeszítésekről, mobilizációról. Két kérdésem lenne először is. A Women on Board, tehát nők az igazgató tanácsban projekt hogy, hogyan is áll, mi a helyzet vele. Természetesen értettem, amit elmondott, illetve értem azt is, hogy, hogy milyen aggályok merültek föl, nagyon remélem, hogy hogy sikerül majd előrelépni, az biztos, hogy számíthat az elkötelezettségünkre ebben a kérdésben is. A néppárt nevében kívántam rákérdezni arra, hogy mi a helyzet az isztambuli egyezménnyel, illetve hogy áll ez a kérdést. Köszönöm szépen, hogy erre is kitért. Tehát azt látom, hogy valóban a következő hetekben már tényleg a célegyenesbe jutunk. És az Európai Unió egy lépéssel közelebb kerül ahhoz, hogy ratifikálja ezt az egyezményt. Köszönöm szépen a személyes kötelezettségvállalását, erőfeszítéseit illetve a határozott fellépését is. Tehát köszönöm szépen még egyszer az erőfeszítéseit. Két témára térnék még ki, nagyon röviden. Az előző percekben egy jelentést fogadtunk el, ami a a korra nyugdíjas korra vonatkozó fizetésbeli különbségekkel foglalkozik nők és férfiak között. Júniusban kerül majd plenárisra ez a kérdés, és azt hiszem, hogy több ízben vitázhatunk majd erről a kérdésről a plenáris teremben is, illetve máshol is. Ezen belül egy konkrét témára térnék ki, az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy együttműködve a tagállamokról mélyítsék, mélyítsék el a pontos és komoly indikátorokat, tehát térképezzék föl ezeket, mélyítsék el ezek használatát, és ezáltal pontosítani kellene a diagnózist, látni kellene pontosan, hogy, hogy mi is a helyzet. Nagyon fontosnak tartom, hogy pontosítsuk tehát a munkánkat, megfelelő mutatókra, indikátorokra van szükség, és meg kell néznünk azt, hogy mit is javasolhatunk Európai Uniós szinten, illetve a tagállamok szintjén. Fontos, hogy a tagállamok a megfelelő döntésekre jussanak jó diagnózis alapján. A második csomag a munka és magánélet egyensúlyára vonatkozik. A work-life balance csomag ez. Itt is köszönetet mondok a személyes erőfeszítéseire, illetve kötelezettségvállalásaiért, hiszen segített a csomag véglegesítésében. Igen, itt nagyon sok javaslat született, A néppárt részéről szeretném biztosítani önt arról, hogy konstruktívan, proaktívan járunk el. Kéz a kézben együtt dolgozunk majd, és mindenképpen támogatást nyújtunk, erős kezet nyújtunk, fontosnak tartjuk azt, hogy közös elvek és értékek érvényesüljenek az Európai Unióban, és ez végigmenjen a tagállamokon. Nagyon szépen köszönöm. Thank you. Uh, thank you. And now, uh, uh Mrs. Köszönöm szépen, Gácia Perez asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Jurova asszonynak is, hogy uh, megjelent a körünkben a Nőjogi Bizottság előtt. Hosszú ideje várjuk már, hogy ellátogasson hozzánk, ezért szeretném üdvözölni. Úgy gondolom, hogy most megkaphattuk a lehetőséget, hogy meghallgassuk az Európai Bizottságban végzett munkájáról a beszámolót. Nagyon fontos témák ezek számunkra, és nagy prioritást jelentenek a bizottság tagjai számára már beszélt a legfontosabb kérésekről, amelyek előttünk vannak, úgyhogy röviden beszélhetek. Először is üdvözölni szeretnénk azt a javaslatot, amely eh, az eh, egyeztetési eljárásokat illeti, és eh, a parlamentnek van egy nagyon fontos elvárása, vagyis, hogy jogszabályokatási javaslatokat nyújtson be a bizottság ezen a területen. Kétségtelen, hogy a jogszabályokon keresztül tudtuk elérni, hogy ezeken a területeken kötelező szabályok születtek, ezért nagyon fontos, hogy a parlamentben tudjuk megvitatni ezeket a szövegeket és javítani őket, a szülői szabadsága kapcsolatos szabályokra gondolok. Minden esetre nagyon fontos, hogy ez egy jó kiindulási pont, ez a javaslat. Persze lehet még rajta javítani, ezt is fogjuk tenni a parlamentben, és Remélem, hogy nem fog megtörténni az, mint, amit, mint ami az anyasági szabadság jogszabályjal történt, hogy a bizottságban vagy a, a tanácsban elakadt a munka. Nagyon fontos, hogy összeegyeztessük a munka és magánéletet. És van egy kérdés, ami aggasztó számunkra, Nos había planteado que la Comisión quería eh, hacer un reflejo de esta cuestión. Az elbocsátásokkal kapcsolatos kérdés, ez, de ezzel kapcsolatosan nincsenek jó szabályi javaslatok, és jó gyakorlatok vannak, de jogszabály nincsen, ezért nagyon érdekelne, hogy ha erre tudna válaszolni, vagy a későbbiekben valamikor megmondani nekünk ezt, hogy mi az a jogszabály, amely a nőket, a munkavállaló nőket terhesség alatt védi az elbocsátástól. Nagyon jó volna tudni, hogy mik azok a jogszabályok, amelyeknek a nemzeti szintű eltültetését ellenőriznünk kell sok helyen nem tartják be ezeket a szabályokat. Nagyon sok helyen vannak eh, Európában eh, olyan munkavállaló nők, akiket elbocsátanak terhességük alatt. Szeretném tudni, hogy ezt a kérdést melyik jogszabálynak mely cikkei szabályozzák, és hogy hogyan tudunk tenni azért, hogy az átültetés hatásosabb legyen. És beszélt az isztambuli egyezményről, és nagyon fontos erőfeszítést tett a biztos asszony, és a parlament is az ratifikálás érdekében, és sok vitát tartottunk már erről a témáról, a nők elleni erőszak talán a legsúlyosabb csapás az egész világon a legcsúlyosabb probléma. Az isztambuli egyezmény alapvető kérdés számunkra beszélt ön egy kompromisszumos szövegről, amelyet kidolgoztak, és szeretném tudni, hogy tudná-e többet mondani arról, hogy a kompromisszumos szöveg az isztambuli egyezmény teljességének a ratifikálására vonatkozik-e, vagy pedig bizonyos kérdésekre korlátozódik, amelyeket fontosnak tart az Európai Bizottság, és amelyben a bizottság életekesnek érzi magát. Tehát a kérdés az isztambuli egyezménynek a kompromisszumos szöveg az egészét, egészének a ratifikálását irányozza elő, vagy pedig csak részleteit. Hogyha nem tud most válaszolni, akkor kérem, hogy kell időn belül válaszoljon írásban ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen. Nieder asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm biztos asszony, hogy eljött, és azt is köszönöm, hogy időt szakított ránk, és ilyen részletesen tájékoztat minket ezekről a kérdésekről, ezt nagyra értékeljük, ahogyan a kollégáim is elmondták. Azt el kell mondanom, hogy az ALDE őszintén üdvözli az ön által tett javaslatokat. Ezeket modernnek tartjuk, megfelelőnek, 21. századba illőnek, és úgy gondoljuk, hogy ezek az eszközök hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a nők foglalkoztatásának mértéke növekedjen, és én úgy gondolom, ahogyan ön is elmondta, összességében a gazdaság számára is előnyös lesz ez. Az karrier lehetőségeket és a kereseti lehetőségeket kell javítani, hiszen ha több nő van a munkaerőpiacon, akkor a tehetségek is és az készségek is jobban jelen lesznek a piacon, és a munkaerő megtartása is könnyebb lesz, a munkavállalók motivációja növekszik, ami javíthatja a termelékenységet a vállalkozásokban. Mi ezt megfelelő eszköznek tartjuk a céljaink elérésére. A jogszabályalkotás és nem jogszabályalkotási intézkedéseiket is támogatjuk, Úgyhogy azt mondhatom, hogy ez egy olyan csomag, amely eh, jó csomag, és ahogy ön is elmondta, nem csak jogszabályokról van szó, hanem egy koherens politikáról, ami még érdekesebbé teszi ezt számunkra. Beszélt az isztambuli egyezményről. A kollégáim erről már beszéltek, én nem akarom ezt tovább részletezni, viszont volna egy észrevételem a nők gazdasági helyzetbe hozásáról. Ez lehet a nők elleni erőszaknak egy fontos eszköze. Én erről már sokszor beszéltem, és most is el kell mondanom ebben az összefüggésben is ezt. A gazdasági függőség életveszélyes. We have to overcome this. We have to overcome. És ezt meg kell akadályoznunk, ezt meg kell haladnunk hiszen ön is beszélt arról, hogy a nők elleni erőszak összességében elfogadott a társadalmunkban, és ez ellen küzdenünk kell. És egy általános észrevétel a kollégáim részéről, illetve a kollégáim számára, az AD-nek van egy javaslata az reprodukciós és egészségügyi jogok kapcsán, ezekkel a jogokkal kapcsolatosan a következő közegészségügyi stratégiában foglalkozik majd a bizottság. A frakciók még kiegészíthetik ezeket a javaslatokat. Május 11-én fog a FEMSZAK bizottság szavazni erről, ezért érdekelne, hogy önök támogatják -e ezt a javaslatot. Ezt kérem, utassák el hozzám. Köszönöm. Köszönöm, Björk asszony. Köszönöm, és köszönöm Jurava biztos asszony, hogy ellátogatott hozzánk néhány szót szeretnék szólni egy nagyon fontos csomagról, az a munka és a magánélet közötti egyensúlyra törekszik ez. Nagyon lényeges, hogy végre megszületett egy olyan csomag, amely a nők munkaerőpiaci részvételével foglalkozik, az átadhatóság hiánya, az a fizetések mértéke nagyon fontos, és aztán vannak olyan elemek, ahol több vitára lesz majd szükség, az a gondozóknak a szabadsága és általában az őrára vonat, rájuk vonatkozó szabályok, amelyek csapdát is jelenthetnek a nők számára, úgyhogy ezt azért óvatosan vizsgáljuk meg. Azt is el kell mondanom, hogy ehhez nem jogszabályokatási intézkedések is szükségesek, és a gyermekellátási infrastruktúrára fordítani kell. Nagyon örülök, hogy a bizottságunkban dolgozhatunk ezen a csomagon, és lehetőség szerint mi szeretnénk ezt minél színvonalasabbá tenni. Két további dolgot szeretnék még megemlíteni. A ön a globális GAG szabály. Globally And... Általános tilalmi szabály nagyon lényeges az ön számára, hiszen ön foglalkozik a nemek közötti esélyegyenlőségről. Mimica, biztos tudom, hogy nagyon elkötelezetten dolgozik ezen az ügyön, és ezért szeretném önt is erre biztatni, hogy a nők egészsége és a, a nők választásai mellett dolgo, ezekért dolgozom. A parlament egy egy új stratégia kidolgozására kértük az embercsempészet, ember kereskedelem ellen, és mivel az szexuális kizsákmányolás a legjelentősebb formája az emberkereskedelemnek, nők és lányok esetében, ezzel foglalkoznunk kell, különösen a keresleti oldalon. hogyha nem foglalkozunk a nemek közötti egyenlőséggel, akkor nem lehet sikeres az emberkereskedelem elleni stratégia. Avramopoulos biztossal is egyeztettem már, de szerintem az ön tudására is szükség van, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontjait érvényesíteni tudjuk. Még egy utolsó dolog, tudom, hogy nem ön, az ön azt ez most, de az Európai Bíróság hozott egy határozatot, nevezetesen, hogy a munkaadónak joga van vissza utasítani egy munkavállaló felvételét, hogyha head, hogyha fej kendőt visel, és ez diszkrimináció a muszlim nőkkel szemben, és én ezt nem tudom elfogadni. Vigyáznunk kell ezekre a fejleményekre Európában, és nem szabad a diszkrimináció előtt ajtót nyitnunk, a munkaerőpiacon minden őre szükségünk van, nem csak egy részükre, Más dolgom is van más szakbizottságban, úgyhogy el kell mennem, de a kollégáim itt vannak, és nagyon nagy kíváncsisággal tekintek az önnel való együttműködés elébe. Biztos asszony, köszönöm. Köszönöm, Marcellus úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Jura asszony. Köszönöm, hogy eljött hozzánk ma. A zöldek részéről üdvözöljük ezt a csomagot, az magánélet és a munka összeegyeztetéséről, a négy hónapos átadható szülői szabadság már előrelépés, de azért nem vagyunk száz százalékig elégedettek. Úgy tűnik, hogy eléggé alacsony az ambíciója ennek a csomagnak, péld, úgy nem szeretném, hogy azt öntönne vele, mint az anyasági szabadsággal foglalkozó jogszabályjal. Az Európai Tanácsnak a véleményét persze mindenképpen ki kell kérnünk, és nagyon fontos lenne, hogy kötelező legyen, és százszerzelékben ban fizetett az apai szabadság is. Nagyon fontos, hogy az apákat is bevonjuk a magán és az munkaélet összeegyeztetésébe, hiszen ők is hozzájárulhatnak eh, ahhoz, hogy a nők eh, jogai szélesedjenek. Van egy kulcsfontosságú kérdés, amit még nem érintettünk elég hangsúlyjal, a követés, a nyomonkövetés azon nem jogszabályalkotási intézkedések tekintetében, amelyeket hoznak. Hogyan tervezi a bizottság ellenőrizni a nem jogszabályalkotási intézkedések alkalmazását, végrehajtását? Gondolok most az európai arapokra, és arra, hogy az tagállamok hogyan tudják a gyermekfelügyeleti infrastruktúrát javítani. Hogyan tudják a célkötőzéseket tehát nyomon követni az európai szemeszterre vonatkozó párbeszéden belül? Gondolkodnak-e azon, hogy integrálják ezeket a kérdéseket? Hogyan gondolkodnak azon, hogy hatékonyan érvényesüljenek ezek a nem jobb szabályalkotási intézkedések. És van még egy kérdés, amire nem tértünk ki, de fontosnak tartom, az egész világon és Európában is az éghajlatváltozás kérdését. Itt ebben a szakbizottságban az, az a klíma igazságosságról indítottunk egy nagyon érdekes vitát, ami kapcsolódik a nők és férfiak közötti egyenlőséghez is. Ön követi-e ezt a munkát, ami az éghajlatváltozással hozza összefüggésbe a nemek közötti esélyegyenlőséget. Az ön szolgáltai foglalkoznak -e ezzel, hiszen az éghajlati méltányosság, igazságosság horizontális téma. Figyelembe kell venni, hogy ugyanakkor van egy nagyon fontos csomag is előttünk, a téli csomag, az energia, a tiszta energiacsomag, és nagyon fontos, hogy az energetikai átállásban is figyelembe vegyük a nemek közötti egyenlőség szempontjait. Juncker biztos bizottsági elnök úr számára is talán lényeges kérdés lehet ez. Nagyon lényeges, hogy a, a nemek közötti egyenlőséget az energia politikai átállás tekintetében figyelembe vegyük. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most visszaadom a biztos asszonynak a szót. Kérem, hogy válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a kérdéseket, észrevételeket és biztatásokat. Hogyha most röviden válaszolok, akkor hagyjunk időt még további kérdésekre. Csak hogy tudjam, hogy mire számíthatunk. Igen. Csak azért, hogy tudjam, hogy hogyan tervezzek. Tehát akkor rövidebb lesz. For thanking me, I must thank you. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az ön személyes felelősségvállalását, és elkötelezettségét. Gondolom, hogy ön is értékeli a munka és magánélet közötti egyensúlya kapcsolatos törekvéseimet, de hát mindenkinek probléma ez. A mandátumunk második felének ez az első napja, better able to combine uh, our work and family duties. Ezért remélem, hogy eljön az a nap, amikor jobban össze tudjuk egyeztetni a munka és a, az, és a család jelentette kötelezettségeket. Dolgoznunk kell ezen, vagyis, hogy a munka és magánélet egyensúlya a fizetési különbségek problémáját is megoldja, illetve a nyugdíjak közötti különbségek problémáját. Bizonyos tagállamokban ez 38%, máshol még magasabb, akár 40%-ot is elér. Igen, nagyon riasztó ez a helyzet, és azt látjuk, hogy a nyugdíjak közötti különbség elsősorban abból származik, hogy a családtagokról elsősorban a nők gondoskodnak. A nyugdíja közötti különbséget tulajdonképpen bünteti a társadalom a nőket azért, hogy gondoskodnak a beteg családtagokról. Ez olyas valami, amit ki kell mutatnunk, rá kell mutatnunk, és meg kell mutatnunk, hogy milyen káros ez a jelenség. Teljesen egyetértek hogy elemezni kell a helyzetet, és megfelelő mutatókra van szükség ezen jelenség mérésére. Az EBSCO tanácson javaslatot teszek majd valószínűleg júliusban, az észt elnökség alatt erre. Felkértem az elnökséget, hogy a nyugdíjak közötti különbséggel is foglalkozzon, már ami a vitakérdéseket illeti és hogy minél hamarabb napirendre vegye ezeket. Miért? Mert a bizottság majd egy akciótervet készít az év második felében a fizetési különbségek kezelésére, illetve nyugdíjkülönbségekről is beszélünk majd. Ezért szükségünk van a parlament és a tagállamok, a tagállami munka és szociális miniszterek véleményére. Ez nagyon lényeges lesz, hogy ne csak a fizetési különbségekkel foglalkozzunk eh, a munkavállalási időszak során keletkező különbségekre, hanem a nyugdíj különbségre is. Ami a cselekvési tervet illeti, minden eh, okot fel kell tennünk, hogy milyen okai lehetnek, és milyen, milyen eh, eredői az különbségeknek a fizetésben. Az családi kötelezettségek az egyik ok, a másik pedig közvetlen diszkrimináció, vagyis hogy különböző mértékben fizetnek ugyanolyan munkáért. Surveillance bodies. Uh, és ez uh, a munkaerőpiaci felügyeleti testületeknek a feladata, hogy ezt, ezt vizsgálják és segítsenek a diszkrimináció áldozatainak, hogy megfelelő jogorvoslatot kapjanak. Azt látjuk, hogy az ilyen méltánytalan elbánás áldozatai a munkahelyen nem találnak kellő lehetőséget arra, hogy segítséget kapjanak, vagyis a különböző külső intézményektől sem kapnak -e segítséget, ezzel is foglalkoznunk kell. Tehát sokkal több figyelmet kell fordítanunk a munkaerőpiaci felügyeleti szervekre. Ez egyébként a, a munka és magánélet egyensúlyáról szóló csomagnak része. Aztán a harmadik gyökere a fizetések, és aztán a nyugdíjak közötti különbségnek az, hogy bizonyos foglalkozási formák elkülönülnek, és talán ez a legkeményebb dió. A probléma az, hogy vannak olyan foglalkozások, amelyek női munkának minősülnek, és ezeket általában rosszabbul is fizetik. Lenyűgöző, hogy ez elsősorban a közférában fordul elő az Európai Unióban. This issue through the country specific recommendations. Minden esetre ország specifikus ajánlásokat kívánunk kidolgozni a tagállamokban és jobb megoldásokra van szükség ebben a cselekvési tervben a fizetési különbségek kezelésére. Hogyha önöknek vannak el képzeléseik, hogy ezek a munkakörök szerinti elkülönés ellen hogyan tudunk fellépni, biztos megoldás lenne a férfiak kvótája, egy kicsit viccesen mondom ezt, de igazából kell, végig kell gondolnunk, hogy ezt a jelenséget hogyan tudjuk orvosolni. Az elkülönült munkakörökhez kapcsolódik az is, hogy a nők, fiatal nők nem eh, a megfelelő végzettséggel rendelkeznek, tehát nem oda mennek, nem olyan eh, iskolát végeznek, ami aztán jól fizetett eh, munkához vezet. Például az informatikai ákozat, gyakran sürgeti, hogy a nők a saját gondolkodásmódjukkal, a saját újítási lehetőségeikkel csatlakozzanak ehhez az ágazathoz, de nem gyakran vállalkoznak nők az ilyen tanulmányokra. Mi nagyon fontosnak tartjuk a készségekkel foglalkozó napirend, menetrend keretében hangsúlyozni, hogy a nők sikeresebben választanak tanulmányi területet is. Ez is olyan kérdés, amit különböző megoldásokkal kell javítanunk. Aztán a, a fizetési különbségek negyedik forrása a nők alacsony önbizalma, önértékelés. Egyszerűen nem kérnek olyan szintű fizetést, bárhol járok és fiatal nőkkel, lányokkal találkozom, mindig arra biztatom őket hangsúlyjal, hogy bizony kérjék ki azért a pozíciójáró fizetést. Semmi szükség arra, hogy másodrangúnak érezzék magukat. Minden esetre megpróbálunk átfogó stratégiát, vagy legalább egy dokumentumot készíteni, amely ezekkel a problémákkal foglalkozik. A fizetési különbségek gyökerével, és javaslatot is fogunk tenni a jobb végrehajtásra, nagyobb átláthatóságra, jobban célzott országspecifikus célokra, az rendnek a jobb végrehajtása, az munka és magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó szabályok jobb végrehajtása, és a 2006 per 54-es irányelv jobb végrehajtása a jogszabályokban lehetnek még hiányosságok, amelyeket a módosítás javíthat. Ez még nem ígéret, Viszont ebben a cselekvési tervben lehet, hogy lesz ilyen javaslat, és meg fogjuk vizsgálni azt a lehetőséget, hogy átláthatóbb legyen a, átláthatóbbak legyenek a jogszabályok, és hogy még súlyosabbak legyenek a szankciók a diszkriminatív elbánás esetére. Ezek olyan elképzelések, amelyeket majd viszont, láthat, viszont láthatnak a cselekvési tervben. Nagyon kíváncsian várom az önök véleményét, mert önök gyakori kapcsolatban vannak a választó polgárokkal, és lehet, hogy több gyakorlati elképzelést tudnak megosztani velünk. Aztán a magán és munka élet közötti egyensúly, azt hiszem, hogy ezzel már foglalkoztam. Hát a remények, hogy majd átmegy ez a tanácson, Gácia Perez asszony, rossz a tapasztalatunk a szülési szabadság irányelvvel kapcsolatosan, elakadt a tanácsban, és ez alapján úgy döntöttünk, hogy újra kezdjük, és jobbak leszünk. Nem akarunk szembehelyezkedni ezzel a negatív vélekedéssel. Júniusban lesz a vita erről a konkrét javaslatról, ami nagyon sok problémát jelent a csomagban és a jogszabály egészében, az a pénzkérdés, vagyis, hogy a szülési szabadság ugyanúgy fizetett legyen, mint a beteg szabadság, és ennek vannak következményei, hiszen a tagállamoknak dönteniük kell, hogy hogy a nemzeti szociális rendszert terhelné ez, vagy a munkaadókat, ez végül is a tagállamokra tartozik az a kérdés, de valakinek ezt ki kell fizetnie. Nagyon örülök, hogy sok segítséget kapok makrogazdasági elemzések formájában, és meggyőzőek ezek a számok, hogy rövid távon ez költséges, de hosszú távon nagyon is kifizetődő, ezek lesznek azok az érvek, amelyeket a tagállamokkal folytatott vitában szeretnék felsorakoztatni, hiszen számítok arra, hogy sok ellenérvel állnak majd elő a tagállamok. Ami a nők, szülők védelmét illeti, a szülői szabadság irányelvben már szerepel, hogy tiltjuk a munkahelyi méltánytalan elbánást, és be kell vezetni a védelmet az elbocsátás ellen, és ez az a része a jogszabálynak, amit végre kell hajtani. Amikor a csomagról beszéltem, annak a bevezetőjében is erről szóltam, itt javítani kell a végrehajtást, és fokozni kell a nők, a szülők, a gondoskodók bizalmát, hogy ezekhez a testületekhez forduljanak, amely testületek a munkaerőpiacot felügyelik, hogy segítsenek a viták megoldásában. Ez már egyébként ebben a jogszabályban jelen van, illetve a, a munka és magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelv 12. cikke is előirányozza a védelmet azok számára, akik a szülői, illetve gondoskodói szabadságot igénybe veszik, és próbáljuk a szülők védelmét és a gondoskodók védelmét megvalósítani, az ez a 12. cikk E vagy a C pontjában található. Aztán ott van az Európai Bíróság határozata a Dekker esetben, és itt egyértelműen megfogalmazódik az az igény, hogy tiszteletben tartsák az anyák és gondoskodók védelmét. Az isztambuli egyezmény tekintetében nagyon örülök, hogy írásban beadhatom, beadhatom majd a véleményemet. Ez egy nagyon fontos jogi természetű kérdés, és szeretnék most röviden válaszolni mégiscsak. Megpróbál tudtunk javaslatot tenni a lehető legszélesebb hatályra, már ami az Európai Unió illetékességeit illeti, és ebben a folyamatban, még ez még mindig folyamatban van, de a végleges változatban valószínűleg leszűkítjük majd az Európai Unió illetékességét azokra az illetékességi körökre, amelyek nem megosztott, hanem kizárólagos illetékességek, ide vezet tehát ez, még mindig tárgyalunk, és ezért szerettem volna az ír, azt a lehetőséget megragadni, hogy írásban válaszoljak erre a kérdésre, hogy fel tudjam válaszolni ezt az eljárást, amelyet lefolytattunk. Jelen pillanatban előttünk van egy kompromisszumos szöveg, a tanácsi határozat tervezetekre nézve, mármint hogy az isztambuli egyezményt megerősítse az EU. Ezt a Koreper is jóváhagyta, csak Lengyelország tartotta fenn az ellen, ellenvéleményét. Németország és egy kör más, sor más ország módosítani szerette volna az aláírás módját. A bizottság sajnálatosnak tartja, hogy a határozatok ennyire szűk hatáskört tartalmaznak. Ez egy nagyon holisztikus és emberi jogok, jogi alapra helyezkedő egyezmény, jogi fenntartásaink voltak a megosztott formátum tekintetében, a jogi alappal kapcsolatosan, majd erről külön nyilatkozatot teszünk, a bizottság ezt majd formába önti, és az elnökség a tanácsnak egy változatlan tervezetet nyújt majd be. Nem tudjuk még milyen irányt vesz a tanácsban a tanácskozás, de reméljük, hogy majd a tanács hozzájárul minél hamarabb, május 14-én a tovább lépéshez. Mi ehhez, erre szeretnénk ösztönözni a tagállamokat. A jogalap kérdése nagyon nehéz kérdés az isztambuli egyezmény tekintetében. A büntető, büntető jog területen járunk, tehát a 82.2 és a 84-es cikkek vonatkoznak erre az Európai Unió működéséről szóló szerződésből. Ennyit az isztambuli egyezményről. Lénár asszony Mr. Mimica? Uh, of course, yes. Uh, on, on... A nőkkel szembeni erőszak témája természetesen a gazdasági függőség veszélyes dolog. Erre sok bizonyíték utal. Hogyha nem segítünk a nőknek abban, hogy függetlenebbek legyenek gazdasági szempontból, hogyha nem segítünk nekik abban, hogy nagyobb legyen a fizetésük, és kevésbé legyenek rászorulók, akkor mindig magas lesz az erőszak aránya, főleg a háztartáson belüli erőszak előfordulási aránya. Ezek a dolgok összefüggnek. Björk said, um, on the flexible, flexibility in the work-life uh, balance package. A csomaggal kapcsolatban. Nos, mindent megpróbáltunk azért, hogy ne kövessünk el, annak érdekében, hogy ne kövessünk el hibákat, tehát hogy jól tudjuk definiálva a rugalmassági munkaidőt. Björk asszony helyesen beszélt arról, hogy itt valóban van egy csapda, és mi is szeretük volna elkerülni a csapdát. Abban állhat a csapda, hogy a részmunkaidőt úgy használják. Ugye ez egy hagyományos dolog, amikor a nők megpróbálják balanszírozni a család életüket és a munkát, akkor részmunkaidőt kérnek, de sokszor ilyen esetben a nők majdnem olyan keményen dolgoznak, majdnem annyi munkát végeznek, mint hogyha teljes állásban lennének, csak a fele fizetést kapják. Nagyon fontos az is, hogy a tagállamokban a nők munkaerőpiaci részvételének arányát, illetve a fizetések közötti különbséget összehasonlítsuk, bizonyos tagállamokban egy nagyon érdekes jelen, jelenséget láthatunk. Minél többet dolgoznak a nők, minél több nő dolgozik a munkaerőpiacon, annál nagyobb a különbség a férfiak és nők közötti fizetés, férfiak és nők fizetése közötti különbség megpróbáltam utána járni, hogy miért. Nos, pont ezért, amit az imént említettem, tehát a nők részmunkaidőben vannak, részmunkaidős fizetést kapnak, de gyakorlatilag az összes munkát el kell végezniük. Tehát éppen ezért próbáltuk meg elérni azt, hogy ne essünk bele ebbe a csapdába. A dolgozó szülők, vagy gondozók kérhetnek rugalmas munkaidőt, és ezt lehetővé kell tenni a munkaidő, vagy a munka természete szempontjából, és a munkadónak mindenképpen válaszolnia kell erre a kérésre, és el kell gondolkodni ezen. Aztán nagyobb védelmet szeretnénk azoknak adni, akik részmunkaidőből visszaállnának a teljes munkaidőre, hogy itt ne legyenek akadályaik. Nagyon óvatosan fogtunk ehhez, hogy a nők ne essenek csapdába, és ne egyfajta szociális ügyeskedés legyen belőle, aminek előre nem látható és nem szándékolt negatív hatásai lesznek, úgyhogy erre gondoltunk. Embercsempészet elleni fellépés. Ez Abramopoulos kolléga témája. Április 3-án a plenáris ülésen intézett választ önökhöz egy erre vonatkozó kérdésre. Nos, ugyanazt tudom mondani, amit Avramopoulos úr, Én próbáltam azt hangsúlyozni, hogy a sérülékeny személyeket, főleg a nőket és a gyermekeket jobban kéne védeni. Ezt a biztonsági témán belül, illetve a migrációs témán belül is megpróbálom éreztetni, hogyha az új Dublini szabályokat, vagy a menedékérő szabályokat olvassák, akkor láthatnak új cikkeket, amelynek, amelyeknek pontosan ez a lényege, hogy törvény által garantált védelmet kapjanak, kapjanak a nők és a gyermekek, a, menek, a migráns nők és migráns gyerekek. Ami az embercsempészet problémáját illeti, 2012 2016-os stratégiánk lejárt, és Abramopoulos kollégám arról biztosított, hogy jelenleg dolgoznak az új stratégián, ez segítené majd az Európai Bizottság és egyéb európai szervek munkáját. Egy célzott konzultációt tartottak a tagállamokkal 2016-ban a tagállami jelentéstevőkön keresztül, a civil társadalmi platformon keresztül, a konzultációt konzultációt folytattak nemzetközi szervekkel, illetve a szolgálat közötti csoporttal az új keret, az új szakpolitikai keret az összes szakpolitikát megpróbálja horizontálisan összefogni. Folyik a munka, hogyha a képviselő asszonynak további információra van szüksége, akkor természetesen tudok még adni. Ha, ha azt megkapom Promopolos úrtól. Uh, the court decision on, on... Bírósági ítélet. a muzulmán nők szabadságának korlátozásáról. Nos, ezt az ítéletet én nem kommentálnám, csak annyit szeretnék mondani, hogy Mindent megteszünk azért, hogy a tagállamokat, illetve az üzleti világot arra ösztönözzük, hogy jó lehetőséget adjanak a migráns nőknek, hogy integrálódjanak. Tudom, hogy sokkal tágabb értelemben merült fel a téma a muzulmán nőkkel kapcsolatban, de ami a migráns nőket illeti, egy nagyon érdekes jelenséget tapasztalhatunk. A migráns nők jobb oktatással rendelkeznek, mint a migráns férfiak, akik Európába érkeznek, de sokkal kevesebb lehetőségük van arra, hogy a, ezeket, hogy a képesítésüket felhasználják, illetve hogy dolgozzanak. A tagállamok többféleképpen is viszonyulnak ehhez a kérdéshez, és tudom, hogy egy hatékony integrációs terven dolgoznak, sőt, vannak olyan tagállamok, ahol ez már ahol működik is, főleg ott, ahova sok migráns érkezett, de tudom, hogy valójában eh, túl jó eredmények még nincsenek. Uh, uh- még egy utolsó dolog, hogy az anyasági szabadsággal kapcsolatban nem voltunk túl nagyra törőek. Teszteltük ezt a javaslatot, mielőtt azt véglegesítettük volna. de sajnos ebbe a csomagba nem tudtuk belecsempészni a anyasági javaslatra vonatkozó elképzelésénket egy, egy részét, mert biztos lett volna, hogy a tagállamok megint blokkolják. Úgyhogy realistán kell felfogni a dolgot. Úrtászon úrnak is volt egy kérdése, a klímaváltozással kapcsolatos igazságtétel. A férfiak és nők közötti egyenlőség témáját az összes bizottsági kezdeményezésben megpróbálom megvalósítani, ami a klímaváltozással kapcsolatos igazságszolgáltatást, illetve, illetve az erre vonatkozó stratégiát, sok mindent még nem tudunk erről mondani, de az energia csomaggal kapcsolatban például nagyon hatékonyan dolgozunk. Hiszem, ez részben arról szól, hogy a rászoruló polgárokat hogyan lehet védeni az új energiacsomagban. És alapjában véve itt nőkről van ismét szó. Ugyanis az Európai Unióban a szegényeknek a többsége nő, ezt csanálattal mondom. és erőteljesen fogalmaztunk, amikor arra kértük a tagállamokat, hogy definiálják az energiaszegénységet, és hogy szerintük kik a rászoruló polgárok, a sérülékeny polgárok a tagállamokban, akiknek külön, akik külön védelemre szorulnak. Tehát az energiacsomagban van erről szó. Aztán nem jogalkotási fellépés, munka és család élet összeegyeztethetősége, finanszírozás. Mit fogunk konkrétan tenni? Azt fogjuk ajánlani a tagállamoknak, hogy ha lehet, akkor programozzák újra a stratégiájukat, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapban és a Szociális Alapban vagy alapból több pénz jusson a szociális szolgáltatásokra. fontos, hogy ezek a finanszírozási rendszerek rugalmasak legyenek. Sokszor 2012-ben készültek a programok a mostani programozási időszakra, és hát néha érdemes a dolgot újra megvizsgálni, hát ha új prioritások, új szükségletek merültek fel, és bátran újra kell programozni ezeket a vagy újra kell alkotni ezeket a programokat. Ezt fogjuk ajánlani a tagállamoknak, kérjük őket, hogy amit lehet, azt tegyenek meg, mert eltér a tagállami helyzet. De nem utasítjuk a tagállamokat, hanem tanácsoljuk nekik, hogy ezt megtegyék, és hogy miért tegyék meg. Ugyanis az EU-s, EU-s finanszírozást mindig egy nagyon jó elemzésre kell alapozni, hogy milyen előnyök és költségek származnak ebből, tehát milyen szociális és makrogazdasági előnyöket teremt ez majd. Ez azt hiszem elegendő ok ahhoz, hogy az Európai Uniós pénzeket ilyen célra folyt, folytas, ö, fordítsuk elnézést, hogy ilyen bonyolultan mondtam. Belestem saját csapdám. Elnök, köszönöm szépen a válaszokat. Van még két kérdés. Peti rasszony. Rövid lesz a dolog, mert 10 perc múlva kell a biztos asszonynak. Egy perc az egész kérdés. Köszönöm szépen. A munkaidővel kapcsolatban lenne egy kérdésem, illetve a munkaidő meghosszabbítása a téma. Úgy gondolom, hogy emiatt mindent meg kell tennünk azért, hogy megfelelően igazságos és méltányos legyen a munkaidő hossza, hogy a polgárok össze tudják egyeztetni a munkát a család élete, hogy legyen egy garantált pihenési idő a munkanap során, és így a, a depresszió, illetve a stressz esélyét csökkenthetjük. A két ügynökség is, a munkaerő minőségére vonatkozó, illetve a munkaerő egészségügyre vonatkozó ügynökség úgy nyilatkoztak, hogy a különböző pszichoszociális betegségek, az izomzattal kapcsolatos betegségek és a stressz vezet leginkább munkahelyről való hiányzáshoz ezzel a kérdéssel a munkaadók általában nem foglalkoznak, úgy gondolták, hogy ez magánügy. Nos, a munkavállalók több mint a munkavállalók 10%-a egy plusz munkanapot is dolgozik hetente. Biztos asszony, Mit tesznek azért, hogy a munkavállalók megfelelő életminőségét és munkaminőségét garantálják, hogy megkapják a vasárnapi pihenőnapot? Köszönöm. Sojdrova. Já bych se chtěla vyjádřit k návrhu, který... Köszönöm szépen. Szeretnék reagálni a jogalkotás és nem jogalkotási jellegű javaslatokra is. Azt hiszem, azt mondhatjuk, hogy ezek ambíciózusak, és biztos asszony már utalt arra, hogy nem lesz könnyű minden egyes tagállam számára ezeket elfogadni. Persze vannak olyanok, akik ambiciózusabb javaslatokra várnak, illetve azokat is üdvözölnék, de azt hiszem, hogy most a tagállamok tér felén a labda ami pedig a szülői szabadságra, illetve az apassági szabadságra vonatkozó javaslatát illeti, ezeket üdvözlöm. Azonban itt, a, amit szem előtt kell tartanunk, az nem más, mint a gyermekek ellátása. És ezt kell hangsúlyozni, ez vonatkozik az átmeneti időszakra is. Öm, nagyon érdekes az, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem hajlandóak teljesíteni ezt a feladatot, de mégis inspirációt is adhat ez a javaslat. Így támogathatjuk a családokat, illetve a szülőket. Ami az öt szabadságnap megadását illeti, ezt támogatom, tehát öt szabadsági nap jár, hogyha valakinek a rokona beteg. A társadalomból pontosan ez hiányzik, a gyermekek, illetve a megfelelő ellátás, törődés a családtagjainkkal. Mint egy 70 milliárd euróról beszéltünk. Azt mondtuk, hogy az Európai Unió bevételéből ennyi esik ki akkor, hogyha a nők nem dolgoznak. Azonban nem beszélünk azokról a veszteségekről, amelyekkel szembe kell nézni az EU-nak azért, mert nem születnek gyermekek. A gyermekek ellátása nem csak fizetésbeli szakadékot von maga után, hanem a gyermekek hiányát is, és szerintem ez az egyik legsúlyosabb probléma az Európai Unióban. Tudom, hogy nem könnyű az önmunkája, és nem lesz könnyű ezeket a dolgokat valóban megvalósítani, átvinni, de Azt látjuk, hogy hiányzik az egyensúly. Az Európai Bizottság nem tartja a tiszteletben a gyermekek ellátását, illetve nem gondolja, hogy ez, ez érték, vagy nem értékeli azt megfelelően. Ugyanígy a szülői feladatok ellátását sem. Erre vonatkozóan is vannak elemek a javaslatában, és ezeket üdvözlöm. Igen, köszönöm szépen. A szociális partnerekkel konzultációt folytatunk a munkaidő irányelvről. Marian Tyson portfólió, portfóliójához tartozik ez a kérdés. illetve az erre vonatkozó kommunikáció is ide tartozik. Most tehát megnyílt a lehetőség a további eszmecsere előtt, illetve a konzultáció előtt. Ez még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem az én társzámhoz tartozik, hanem Marian Tyson portfóliójához. Várjuk majd a, ennek a konzultációnak a végét. Igen, április 26-án indult el ez a konzultáció, és a szabályok szerint, a szabályok értelmében 8 hétig tart majd. Egyetértek önnel abban, hogy a terhek súlyosak, és ezért a munka és a magánélet csomagjában pontosan ezt próbáljuk orvosolni, a 21. század követelményeinek megfelelővé tenni, rugalmas munkaidőt biztosítani, hogy a különböző feladatainkat el tudjuk látni. Nagyon fontos, hogy a családok megkapják ezeket a lehetőségeket. Azt hiszem, hogy ezzel részben segíthetünk a társadalom bizonyos szegmenseinek. Tehát ezzel a csomaggal, amely a munka és a magánélet egyensúlyára törekszik. Whatever we have baby gap, of course we do. Aztán, ami a ö, gyermekszületés hiányosságát illeti az úgynevezett baby gap kérdését, igen, ez kapcsolódik a szülői szabadság hoz, illetve ahhoz, hogy ezt fizetette. For them whether to have children or not. But it might be, might be... Valóban ez egy lényeges kérdés. Nagyon sokszor az apák is részt kívánnak vállalni a gyermekellátásból lehet, hogy a fizetett szabadság, szülői szabadság kérdése döntő lehet, mondjuk egy nő esetében. Itt a célunk az, hogy megnyissuk a lehetőségeket, és jobb, kevésbé fájdalmas döntések meghozatalát segítsük elő. Így próbálunk tehát hozzájárulni ehhez a kérdéshez. Nagyon remélem, hogy ez a csomag majd előrébb lép, tovább alakul, várom a parlament reakcióját, illetve a tagállamok reakcióját is. Nagyon remélem, hogy hamarosan elfogadásra kerül majd a csomag. Köszönöm. Elnök, tisztelt biztos asszony, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, köszönjük a prezentációt, illetve a kérdésekre adott választ is, valamint az együttműködést. Biztos asszony, igen, köszönöm szépen. Uh, tisztelt kollégák, ez volt az utolsó napi rendi pontunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Holnap reggel 9 órakor kezdődik a koordinátori ülés, és fél tízkor pedig folytatjuk a szakbizottság ülésével. Köszönöm.